továbbra is jelen van egy olyan országban, ahol a keresztény bölcsője található. Felelősek vagyunk a szíriaiakért és a szíriai keresztényekért. Az ottani keresztények úgy érzik, hogy nincsenek jogaik, eltiporják őket, és tőlünk kérik, hogy képviseljük érdekeiket. Sajnálom, hogy a bizottság nem képviseli megfelelően az érdekeiket, ezért a tanácsot és a tagállamokat szólítom fel, hogy konkrét segítséget nyújtson az üldözött keresztényeknek, és hogy bírja rá a bizottságot, hogy védje meg a keresztényeket abban az országban, ahol létrejött a kereszténység. Köszönöm. Frau Frau március 16-án lesz egy éve, hogy uh, Anna Campbell brit fiatal uh, nőt uh, törökök elrabolták, amikor az YPG-vel Afrint védte annyira megviselte az elhúzódó szíriai háború és az emberi szenvedés, hogy úgy döntött, hogy fiatal energiáit a demokratikus kurd erők mellett veti be Észak-Szíriában. Ez az egyetlen erő, ami hiteles ellenállást fejt ki Assad és az iszlám ellen, állam ellen Kabáni-ban olyan társadalmat építettek, ahol a nők és a demokrácia központjában vannak nem könyvben, hanem újs, nem újságokban olvastam róla, hanem saját szemeimmel láttam, hogy mi történik. Anna holteste a romok alatt hever, és a brit hatóságok még mindig nem hozták haza. Kérem, hogy méltó választ adjunk erre. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, a szíriai háború az EU számára sürgős kérdéseket vet fel nem lesz semmilyen szerepe Szíriában, hogyha nem működik együtt azzal, aki a terület 80%-át ellenőrzi Assaddal Biztos úr, hogyha a Szíriával együtt akarunk működni, akkor a menekültek visszatérését kellene segítenünk, ahogy Libanon is követeli, másfél millió szíriait fogadtak be. Ehhez újra fel kell venni a kapcsolatot Bashar el-Assaddal, ha tetszik, ha nem, az EU belső biztonsága is ezt diktálja több ezer dzsihádista kerülhet szabadlábra kurd és szíriai börtönökből, és térhetnek vissza Európába. Európa már így is egy sor merényletet élt meg. Fontos lenne, hogy Damaszkusszal felvegyük a kapcsolatot. Biztos úr, hogyan léphet fel az EU a helyi geopolitikai realitások alapján. Köszönöm. Jó, Sie haben eine Minute. Hadzsi Georgiou úr, egy perc. Köszönöm szépen a szót már nyolc éve van szó Szíriáról. A teljes káosz, talán jó kifejezés, hogyha nem azt mondjuk, hogy megrökönyödtünk, akkor milyen kifejezéssel mondhatjuk el, hogy félmillió ember esett áldozatul ennek a háborúnak a második világháború áldozatai voltak ennyien országonként, ha leszámítjuk az USA és Oroszország áldozatait. Törökország be akar avatkozni. Nem tudom, hogy ez milyen vérontással fog majd járni. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megvédjük a kurd lakosságot az újabb török támadásoktól. Ők harcoltak leginkább a Daesh ellen. Safhauser képviselő, egy perc. Tegnap a brit alsóházban a brit külügyminiszter bejelentette, hogy Assad hatalmon fog maradni. Ez beismerése nem csak a brit külpolitikának, hanem az EU külpolitikájának is. 2012 óta rendszerváltást követel az EU. Az Európai Unió stratégiája ma romokban hever, az Egyesült Arab Emirátusok és, a, és Bahrein decemberben újra nyitott a Damaszkuszi nagykövetségét, az Arab Liga felvette Szíriát, Assad győztesként kerül ki ebből a konfliktusból az Európai Unió marginális szerepre korlátozódik az iszlám terrorizmussal szemben. Most ugyanazt a hibát követjük el, mint az amerikaiak Venezuelában. Itt az idő, hogy a tagállamok és az Európai Unió elismerjék hibájukat, és felvegyék a diplomáciai kapcsolatokat a legitim szír kormányjal. Hier unterbreche ich itt most meg kell szakítanom a hozzászólók listáját, a spontán hozzászólások listájának a listáját, és megadom a szót a biztos úrnak. I would like to thank uh, uh, the honorable member. Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a képviselőknek ezt a rendkívül érdekes vitát, nagyon hasznosnak tartom ezt az eszmecserét. Azokat a, azt a következtetést vonom le a vitából, hogy mindannyian támogatni akarjuk a szíriaiakat, megoldásokat akarunk találni a konfliktusra nézve, és lehetővé akarjuk tenni a menekültek számára, hogy hazatérjenek. Az is egyértelmű, hogy az Európai Uniónak ugyanilyen szinten és ugyanilyen, körül, ugyanilyen adottságok mellett kell folytatnia a támogatást, a szerepvállalást nem tesszük lehetővé a rezsim visszatérését a nemzetközi porondra anélkül, hogy a, az alapvető emberi jogokat és szabadságjogokat tiszteletben tartanák. A brüsszeli konferencia még fontos lesz, még fontosabb lesz az emberek számára. Több szíriai lesz jelen, több civil társadalmi képviselő fog majd felszólalni a miniszterek és a nemzetközi szervezetek képviselői előtt a szíriaiak álmáról, jöv, álmairól, jövőjéről. A konferencia három napig fog tartani, és összességében két napon keresztül lesz lehetőségük a szíriaiaknak találkozni a politikusokkal, a civil társadalmi képviselőkkel, adott lesz a párbeszéd lehetősége, és közösen megvizsgálhatják majd azt, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy csökkenjen a szenvedés, és hogy javuljon a humanitárius helyzet. Úgy gondolom, még inkább oda kell figyelnünk a nőkre, és meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk a szíriaik szenvedését csökkenteni, miközben hosszú távú beruházásokat eszközlünk, és megpróbáljuk a megfelelő támogatást megadni Szíriának, és azoknak az országoknak, amelyek rengeteg szíriai menekültek, menekültet fogadtak be, és ezért hatalmas terhet vállaltak magukra. Másrésztről úgy gondolom, a realitásokkal is szembe kell néznünk, mert egyértelmű, hogy néhány, ha, ha nem a legtöbb szíriai menekült nem fog tudni hamarosan visszatérni a hazájába, ha tetszik, ha nem, ez sajnos így van. Így meg kell néznünk azt, hogy hogyan tudjuk támogatni azokat az országokat és közösségeket, amelyek menekülteket fogadtak be, hogyan tudjuk őket támogatni erőfeszítéseikben. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönjük a biztos úrnak. Ezzel a vitát lezárom. Haladunk a következő napi rendi pontra. Préda úr jelentése jelentés Bosznia-Hercegovináról. Először is megadom a szót Préda úrnak négy percre. Tessék. Uh, uh, Tisztelt biztos úr, mindenek előtt szeretnék önnek köszönetet mondani a munkájáért és az elkötelezettségéért uh, Bosznia-Hercegovina és az Európai Unió közeledése érdekében. Ez a negyedik jelentés már 2015 óta javul a helyzet, illetve 2017-ben kezdtek aggasztó jelenségek megjelenni. 2014-ben abban bíztam, hogy ebben a ciklusban megkapja jelölt állami státuszt az ország támogatásunk ellenére, ezt a célt nem sikerült még megvalósítani. Hamarosan illetve nem régiben parlamenti választások történtek októberben, és az etnikai ellentmondások, konfliktusok újra felütették a fejüket az alkotmány több cikkét az alkotmánybíróság megsemmisítette, helyettük nem tudtak új szöveget elfogadni, mert nem tudtak megállapodni a politikai erők. A kormány nem tudott felállni, a reform nem tudott úgy beindulni, ahogy kívántuk volna. Természetesen a késedelem okát kereshetjük az ország fájdalmas múltjában, bonyolult összetételében, mindezek a problémák reálisak, és figyelembe kell venni őket. Ugyanakkor lássunk tisztán, hogy itt az ország európai jövőjéről van szó, a boszniai vezetőknek a saját állampolgárok előtt kell számot adniuk arról, hogy működőképes-e az államszervezet, és hogy diszkriminálják-e az embereket nagyon sok ember a számüzetést választotta független igazságszolgáltatás lenne szükség politikai beavatkozás nélkül. A boszniai állampolgároknak olyan társadalomra van szükségük, amit nem fertőz meg fekéként a korrupció. Fontos, hogy a közigazgatás az állampolgárokat szolgálja, és ne fordítva legyen ez szabad legyen a média, és ne befolyásolja a politika. Az Európai Unióhoz is csak így közeledhetnek a politikai eléteknek le kellene mondaniuk a politikai játszmákról, a megosztásról, közeledniük kellene egymáshoz. A hatóságoknak minden szinten meg kellene mutatniuk, hogy a reform törekvéseik az EU felé irányulnak. a, hogyha megfelelnek az Európai Bizottság elvárásainak, akkor az esélyt ad az ország számára jelölt állam válhat Bosznia-Hercegovina. A legfontosabb az Európai Parlamenttel való együttműködés, és eh, ez prioritás a biztos úr eh, szava értelmében is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Préda úr. Jó napot kívánok mindenkinek. A Csamba eh, miniszter úrnak adom meg most a szót a tanács részéről. President, President, honorable members. Elnök úr, tisztelt képviselők! Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ma, és megvitathatom önökkel a bizottság Bosznia-Hercegovináról szóló 2018-os jelentését. Nagyon hálás vagyok az Európai Parlament jelentéstevőjének, Krisztián Prédának. Szeretném hangsúlyozni, hogy elkötelezettek vagyunk, amellett, hogy Bosznia-Hercegovina továbbra is egységes, szuverén állam maradjon, amelynek erős európai perspektívája van. A 2018. október 7-i választásokat követően, valamint a 2018, júli, 2018 júliusi következtetéseket követően a tanács azt várja Boszniától, hogy konstruktívan lépjen fel a kormány megalakításával kapcsolatosan az összes polgára érdekében, azért, hogy az ország haladhasson a reformok útján az Európai Unió irányába. Bosznia-Hercegovina 2016. februárjában nyújtotta be tagsági kérelmét az EU-hoz, ez is azt mutatja, hogy stratégiai kérdésként kezelik az EU-s tagságot, ugyanakkor ennek kéz a kézben kell járnia a konkrét eredményekkel, működőképes intézmények nélkül ezeket az eredményeket nem lehet e- elérni. Üdvözöljük, hogy az ország elnöksége elkötelezte magát az EU-s út mellett, az EU-s perspektíva mellett, Január 28-án, 29-én a boszniai vezetés látogatást tett Brüsszelben is megerősítette ezt. Üdvözöljük a reformokkal kapcsolatos erőfeszítéseket is, például a jövedéki adó területén, ugyanakkor azonban rengeteg idő veszett el a választási kampány miatt, rendkívüli módon lelassult a kampány miatt a reformok végrehajtása. Továbbra is jelentős prioritást jelentenek különböző területeket. Területek többet kell tenni, például a gazdasági társadalmi reformok, az igazságszolgáltatási reformok területén, a korrupció elleni küzdelemben, a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, a közigazgatási reform területén, a radikalizálódás és a terrorizmus elleni küzdelem területén is továbbra is elő kell mozdítani a különböző igazgatási szintek közötti együttműködést. Mi is osztjuk az önök aggájait a haladás hiányát, illetően például a véleménynyilvánítás és a sajtószabadság területén, Reméljük, hogy Bosznia nagyobb erőfeszítéseket tesz a jövőben ezen a téren. Sajnáljuk, hogy a 2018-as választások előtt nem sikerült a választási keretekben megállapodni, ahogyan az önök jelentése is lefekteti. Fontos, hogy a politikai vezetők eleget tegyenek felelősségüknek, és megfelelő megoldást találjanak a föderációt illetően. Fontos, hogy a választási reformot a párbeszéd szellemében hajtsák végre, azért, hogy az ország elmozduljon az európai standardek irányába. Üdvözlöm az elnökség azon igyekezetét, hogy mielőbb megküldjék a Bosznia-Hercegovina tags, tagsági kérelmével kapcsolatos válaszokat. Reméljük, hogy az ország a technikai segítségnyújtás eszközeivel élni fog a jövőben. Fontosnak tartjuk, hogy az ország további erőfeszítéseket tegyen azokon a területeken, ahol erre szükség van. Az Európai Bizottság különösen oda fog figyelni a Szedicsi Fincsi bírósági határozat végrehajtására. Nagyon fontosnak tartjuk ezt, hiszen államalkotó nemzetnek ismeri el a, bosz, a boszniai alkotmány a bosnyákokat, horvátokat és szerbeket. Fontos, hogy az országban tiszteletben tartsák az összes állampolgár egyenlőségének elvét, és ez megvalósuljon a gyakorlatban, és emellett támogatni kívánjuk az országot a reformok végrehajtásában, és abban, hogy tovább haladjon az EU felé vezető úton. Ami az EU-s integrációs folyamatot életi, a tanács a bizottság ezzel kapcsolatos jelentésére fog támaszkodni. Köszönöm a figyelmet. Grazie, ministro Samba. E Köszönöm szépen, a Mr. Hahn, a nome della Commissione. Prego. Most pedig megadom a szót Hahn biztos úrnak. Mr. President, uh, Minister, Tisztelt uh, miniszter úr, tisztelt elnök úr, kedves képviselők, szeretnék köszönetet mondani Krisztián uh, Dan Prédának az állásfoglalásért, amelyet készített Bosznia-Hercegovina témájában, és nem csak önnek, hanem kollégáitnak és kollégáinak is köszönettel tartozom, hogy fáradhatatlanul dolgoznak az országért, az országon, az országban, és nagyon fontos, hogy támogassuk ezt az országot, nem csak európai irányba, hanem javítsuk az emberek életminőségét az adott országon belül is. Még egyszer mondom, fáradhatatlanul dolgozunk ezen. Ebben az összefüggésben üdvözlöm a szöveget, ez kiegyensúlyozott, és nagyban megfelel a bizottság 2018-as boszniai jelentésének. Világosan tükrözi a helyzetet, a kihívásokat, a nyitott kérdéseket, Bosznia-Hercegovina európai eh, integrációja kapcsán. Ez az állásfoglalás az európai megközelítést tartalmaz, ez elengedhetetlen ebben a kritikus pillanatban új választások után itt a választások előtt tett ígéreteket konkrét reformokká kell átalakítani. A kormánynak létre kell jönni, és itt az ideje annak, hogy a megosztó kampány retorika megszűnjön, és az egység és a konszenzus álljon a középpontban, És a cél pedig az Európai Uniós integráció. Ez volt a kulcsfontosságú üzenet. Mogherini asszony, Tusk úr és Juncker elnök két héttel ezelőtt Brüsszelben találkoztunk a boszniai vezetőkkel, és ott lefe- megismételték azt az elkötelezettségüket, hogy közelednek az Európai Unióhoz, ahogy ezt a polgárok is elvárják. Ez egy kulcsfontosságú év lesz a Bosznia-Hercegovina számára, amikor is visszafordíthatatlan javulást akarunk látni az országban az elnökség tagjainak hangsúlyoztuk, hogy az átfogó reformokra van szükség. Ez nem csak arról szól, hogy a kérdéseinkre adjanak választ, az európai kérdőívre adott kérdésekre, mi azt várjuk, hogy hamarosan konszolidált módon világos válaszokat kapjunk erre is egyébként, de a jogállamiság, a választási e, törvény reformja, a jó kormányzás, a további harmonizáció e, elengedhetetlen. Az újonnan megválasztott vezetők e, teljesítménye lesz az a mérce, amely alapján az Európai Unió értékeli Bosznia haladását az európai úton. Ebben az összefüggésben az Európai Bizottság elkötelezett a támogatás mellett. Az országgal kapcsolatos vélemény E, és az ország Európai Uniós csatlakozására adott e, értékelés, ez egy reform agendát fog tartalmazni, és tartalmazni fogja azokat a kötelezettségeket, amelyeknek meg kell felelni. A technikai segítségnyújtást erősítsük, erősítjük az alapjogok a jogállamiság területén számos kiemelt ügyben. Az Európai Bizottság megduplázta a pénzügyi segítségnyújtást Bosznia felé, 80 millió euró 2017 és 2020 között, hogy támogassuk az országot az nemzeti szintű stratégiák végrehajtásában, energia, vidékfejlesztés, környezetvédelem területén például, és ez a regionális fejlesztés fejlesztést is célozza a regionális konnektivitás kiépítését. Támogatjuk Bosznia-Hercegovinát, hiszen hiszünk az ország jövőjében, és abban, hogy ez a jövő az Európai Unióban van. Közben tudjuk, hogy vannak még nyitott kihívások, kérdések, amelyekre választ kell adni, és ez nagy erő kifejtést szükségeltet az ország megválasztott vezetői részéről. Mi adhatunk irány, mutathatunk irányt, de csak a választott vezetők tudnak megfelelni a polgárok elvárásainak. Március végén Szarajevóba látogatok valószínűleg, hogy megnézzem az előrelépést a kormányalakítás területén és a reformok megvalósítása terén. Azt gondolom, hogy ami nagyon fontos, és amit hangsúlyozni kell újra és újra, az az, hogy az országban mindenki azt ismétli, hogy támogatják az európai eh, perspektívát, de amit hiányolnak, az a koherens, konzisztens fellépés a politikai pártok részéről a helyszínen, és hogy így egységes, koherens módon lehessen előrelépni. A polgárok nagy része számára ugyanis ez nagyon fontos. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, most pedig a frakciók szószólóit hallgatjuk meg. A kékkártyás kérdésekre most nem lesz lehetőség, mert kevés az időnk. Sújca asszony, tessék. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a bizottságnak és Hán biztos úrnak, hogy soka, ilyen sokat tettek Bosznia-Hercegovináért. Persze köszönöm Préda jelentéstevőnknek is. 2015-ben Bosznia-Hercegovina esetében egyfajta felemelkedést láthattunk, de 2017-ben ez a tendencia valahogy megfordult, és ezt nagyon sajnálatosnak tartom. Az is sajnálatos, hogy négy hónappal a választások után még nem jött létre az új boszniai kormány. Mindaz, amit Bosznia-Hercegovináért teszünk, és amit a boszniai-hercegovinai polgárokért teszünk, a reformokat szolgálja, de persze nem mindegy az EU, és különösen Horvátország számára, hogy hogyan néz ki a külső határunk, hogyan, néznek ki a, hogyan néz ki a helyzet a szomszédos államokban, ezért is lenne jó, hogyha Bosznia-Hercegovinában javulna a helyzet. Fontosnak tartom, hogy a bosznia-hercegovinai vezetésnek azt üzenjük, hogy állapodjanak meg különösen, ami a választási törvényt illeti. A választási törvény, törvényt mindenképpen módosítani kell az országban. Úgy gondolom, hogy ez az összes többi reformnak az alapja. Fontos, hogy vége legyen a választásokkal való manipulálásnak, és külön megemlíteném a Bosznia-Hercegovinában élő horvátokat, a horvátok jogait, akiknek, amelyek nem egyenlőek az összes többi államalkotó nép jogával. Tehát a bosznia-hercegovinai vezetésen nagyon nagy a felelőssége, és Nekünk, EU-s képviselőknek és a bizottságnak pedig az a feladata, hogy segítsünk nekik ezen felelősségvállalásában. Köszönöm szépen. Knut Fleckenstein úr következik másfél percben a szocialisták részéről. Elnök úr, kedves kollégák! Először is Papadakis úr nevében, aki ma nem tud itt lenni, köszönöm szépen Krisztián Prédának a kiváló munkát. A jelentés nagyon átfogó, nagyon részletes, és felvázolja az országban tapasztalható valós helyzetet. Az Európai Unióba vezető út nyitva áll Bosznia-Hercegovina előtt. Szeretném világosá tenni, hogy mi szociáldemokraták is azt szeretnénk, hogy Bosznia-Hercegovina megtalálja az utat az Európai Unióba. És pontosan azért, mert ezt szeretnénk, és mert szimpatizálunk az országban élőkkel, szeretnék azért néhány bírálószót is megfogalmazni. Azt szeretnénk, hogyha az országban gyorsabban, jobban hajtanák végre a szükséges reformokat. Egyelőre a megbékélés folyamatát nem sikerült előrevinni. Túl sok minden választja el az embereket egymástól az országban, a kormányon lévők továbbra sem igazán igyekeznek túllépni az ellentéteken. A Daytoni béke, béke megállapodás egy nagyon nagy erőfeszítés volt annak idején, nagyon fontos volt a háború lezárásához, de egyértelmű, hogy nem segít abban, hogy létrejöjjön egy közös, egységes állam. Éppen ezért véleményünk szerint Brüsszelből kell kiindulnia egy Dayton 2 kezdeményezésnek. Mindig, amikor ebben az országban járok, az a benyomásom, hogy egyre többen szeretnének együttélést az országban, és valahogy a felelős politikusok elmaradnak emögött, nem tudnak ennek eleget tenni. A boszniai felelősöknek egyszer majd választ kell adniuk arra, hogy miért a régi nemzeti érzelmeket szolgálták a helyet, hogy egy modern Boszniát hoztak volna létre, amely közelebb áll az EU-hoz. Köszönöm, most pedig Belder úr következik az ECR-től másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Tavaly ősszel olvastam egy érdekes tudományos tanulmányt. A tisztességes közvetítő, vagy pedig rivális az EU-nak. Törökország szerepéről szólt ez a Balkánon. Ankara és Szarajevó közötti kapcsolatokról szólt ez az elemzés, arról, hogy szoros politikai és baráti szállak alakultak ki Izetbegovics és török partnerei között. Reda úr jelentésében a 40. pont ezekről a kapcsolódásokról szól. Kérdésem a tanácshoz, hogyha erre a tanulmányra gondolnak. Mi a válasz? Törökország tisztességes közvetítő? A UNIN, mint török szervezet tisztességes munkát végez. Európának választ kell erre adnia, mert Törökország befolyása egyértelműen növekszik a Balkánon, és ez kihatással lesz az etnikai különbségekre is. Rados úr következik az ALDE részéről két percben. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák. Először is köszönöm én is Préda úrnak a kiváló együttműködést, a kiváló jelentést. Ez a parlament mandátuma mandátumának utolsó jelentés ebben a témában, és valóban kiváló alkalom arra, hogy értékeljük Bosznia-Hercegovina eredményeit. Történt néhány technikai előrelépés, megszületett a reformprogram, megszületett az együttműködési mechanizmus, benyújtotta Bosznia a tagsági kérelmét, választ adott a bizottság kérdéseire, néhány ágazati stratégia is megszületett, de az ország alapvető problémája az az ország működésképtelensége, a megosztottság főként az etnikai törésvonalak mentén, ez a probléma továbbra is létezik Boszniában. Lehet, hogy a helyzet ma ebben a tekintetben rosszabb a, az ország működőképességét, a belső viszonyokat illetőleg, mint öt évvel ezelőtt volt. Ezért jó, hogy az Európai Unió teljesen világos álláspontot fogalmazott, fogalmazott meg Bosznia-Hercegovinával és a térség többi országával kapcsolatosan, és előkívánja mozdítani ezen országok EU-s csatlakozását. Ezt pozitívan értékelem. Az Európai Bizottság is jó munkát végez, habár a jelentés azért egy kicsit következetesebb is lehetne. Nem igazán látok például egyfajta hierarchiát a célok megfogalmazásában. Az, amit az elmúlt öt év során tettünk, azonban egyértelműen nem elegendő. Fontos, hogy az Európai Bizottság még nagyobb szerepet vállaljon, és jobban elő kell mozdítani a tanács és a parlament részéről is a folyamatokat elő kell segíteni, hogy Bosznia gyors, nagyobb léptekkel haladjon előre a saját stabilitása irányába és az EU irányába is. E, Köszönöm szépen a GUE részéről Kohlicek úr következik két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy eh, egykori jugoszláv köztársaságról van szó, rendkívül komplex. Az etnikai összetétel nagy a nemzeti sokszínűség, és egy specifikus eh, vallási struktúra is van muzulmánok a városokban, és ortodox a vallást követők vidéken, és katolikusok pedig észak-keleten. A szerbek, boszniák, bosnyákok, horvátok, a közös nyelv három dialektusát beszélik. A szörnyű háború után, amelyet külső erők is támogattak, két egység van. Az egyik az észak-keleti Republika Szerbszka, a másik pedig a muszlim föderáció. És nem érthető, hogy az Európai Unió miért akarja megváltoztatni a helyzetet a nép a bosnyák nép kérése ellenére. A Daytoni folyamat pontosan leírja a szabályokat, és nem írhatjuk elé az ország státuszának, struktúrájának megváltoztatását előfeltételként. Bosznia-Hercegovinának nagyon sok problémája van, amelyek relevánsabbak az energia hálózatba való bekapcsolódás, a szomszédos országokkal való interkonnektivitás, a vasúti és közúti úthálózat kiépítése, és a jobb eh, egymás mellett élés eh, a szerbekkel és horvátokkal hogyha továbbra is a másban keressük a hibát, és hogyha ignoráljuk a horvát és a muzulmán csapatok által elkövetett tömegmészárlásokat, például Szebrenicában, akkor ez egy nagy hiba számunkra. Az Európai Uniónak javítania kell az együttműködését a régióval, oktatás, szociális kérdések terén, és nem csak újabb feltételeket szabni folyamatosan. Köszönöm szépen. Két percben a zöldek részéről Soltesz kollega. Eh, bosnia hercegovina egy eh, olyan ország, amely nagyon, amelyben nagy ellentétek feszülnek. Egy olyan országról van szó, amely nagyon sok eh, amelyre nagyon sok tényező vonatkozik, a történelem során nagyon sok változást élt meg az ország. Brali, knigo nebeloca, Andricsa, Mosnadrini. Sok változás történt tehát. Ahogyan ez Ivo Andrics regényében is megjelenik. Tulajdonképpen az együttélés művészetét valósítják meg ebben az országban. Bosznia-Hercegovina az európai integráció útjára lépett. Ez pedig egy rögös út. Nagyon sok akadály nehezíti, és a Nyugat-Balkán országainak ez alapvető kívánalva szeretnének az európai család, családhoz tartozni. Természetesen ezeknek az országoknak végig kell menniük a változás folyamatán, a reformok folyamatán. Az előttünk álló jelentés jó pár véleményt tartalmaz, ami pedig közös ezekben, az az, hogy még nagyon sok a teendő. Nagyon sok változásra van szükség, hiszen a korrupció, a szervezetbűnözés mind nehezítik ezt a változást. A jogrendszert, az igazságszolgáltatási rendszert kell megváltoztatni, a kisebbségek védelme továbbra is kihívás, aztán ott van az oktatás, a sajtószabadság, és így tovább. Zárásképpen a következőt szeretném még megemlíteni. a Bosznia-Hercegovináról beszélünk, akkor a lakosságra kell tekintenünk, a népre, és az ő jövőjüket kell szem előtt tartani. Erős Bosznia erős Európát jelenthet. Köszönöm, Etheridge úr következik két percben. FDD. Thank you. Köszönöm. Amikor csak hallok ezekről a vitákról és jelentésekről, az integrációról, meg arról, hogy új nemzeteket hoznak be az EU-ba, mindig úgy látom, mint amikor a, kedvenc tévésorozatomat nézem, a Star trek nézem, nem tudom, hallottak-e már róla, van a, a borgok életformája szerepel ott. Azt mondják mindig, mi a borga vagyunk, adjátok meg magatokat, tegyetek le a fegyvereket, biológiai, technológiai különlegesség vagyunk, saját kultúránkkal adaptálódni kell hozzánk, vagy végetek van. És utaznak az univerzumon keresztül high-tech űrhajókkal, mesterségesen megvilágított struktúrákkal. Mit tesznek? Megtalálják a módját hogy beépítik más életformákat a saját struktúrájukba, akik aztán szolgálják őket. Hát a valóságot nézzük, olyan helyzetet látunk, ahol az EU birodalom egyre több népet olvaszt be. És persze nem ö, fegyverrel, hanem pénzzel, kereskedelemmel, kölcsönökkel és a, a jobb élet ígéretével. De a tény az, hogyha folyamatosan így ilyen expanzió folyik, és olyan érzékeny területeken, mint ez, a balkáni, nagyon körültökető kell lenni, mert meg kell nézni, hova megy a pénz. Egyre inkább inkorporálnak egyre több népet ebbe a szervezetbe, folyamatosan bővülni, terjeszkedni akarva, többen elfeledkezve arról, hogy előbb vagy utóbb elfogy a pénz. Mert hogy ha a Brexit megvalósul, akkor több 10 milliárd fonttal kevesebb lesz a pénz. Úgyhogy meg kell gondolni, milyen cukorkát adnak a népek szájában, mielőtt asszimilálják őket. Honorevole Borgezio. Borgezio úr következik az ELNF nevében egy percben. A boszniai helyzet, mint ahogy az egyébként kiderül világosan a mostani jelentésből is, egy kicsit metaforája a nehézségeknek, amelyeket megélünk a hosszú és nehézkes uniós csatlakozási folyamatban. Egy olyan országgal vagyunk itt szemben, amely nagyon kevés fejlődést mutat, úgyhogy felmerül a kérdés, hogy vajon az Európai Unió amelynek azért gazdasági és pénzügyi az alap beállítottsága mindent megtette annak érdekében, hogy ez az ország tudjon majd csatlakozni. Vajon tényleg jól vezettük-e, kézben, kéz a kézben vezettük-e ezeket az országokat? Ugyanakkor történelmileg ezeknek az országoknak geopolitikai értelemben is szükségünk lenne. Nekünk is rájuk, nekik is miránk de ugyanakkor rengeteg veszélyt is rejtenek ezek az országok. Ezeket nem lehet alul értékelni, hatalmasak a kockázatok, például a külföldi harcosok infiltrációja, az iszlám állam infiltrációja révén. Ez egy nagyon nagy kockázat. Kukán úr, másfél percben. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm a jelentéstevőnek ezt az elkötelezett jó munkát, amit kifejtett az elmúlt öt évben a témában. Az elmúlt hónapok sajnos nem hoztak komoly előrelépést Bosznia-Hercegovina Európa felé vezető útján. A főüzenet a politikai vezetőknek az lehet, hogy hozzák vég létre azokat a testületeket, amelyek szükségesek, a kérdőívra adott válaszokat fogalmazzák meg, és azonnal fogadják el az SAPC eljárási szabályzatát. Van egy kimerítő listája azoknak az ügynek, ügyeknek, amelyeket Bosznia-Hercegovinának rendeznie kell. A sürgő, ez sürgetőbb, mint valaha. A reform melletti elkötelezettség, a teljesen műk, jó működő állam igazgatás és a jogállamiság működtetése a fő feladat. Az EU készen arra, hogy segítséget nyújtson a választójogi és alkotmányjogi reform nehéz kérdéseiben. Arra sürgetem Bosznia-Hercegovina politikai vezetőit, hogy éljenek ezzel a politikai lehetőséggel, éljenek az EU segítségével. Azoknak is üzenek, akik az gyűlöletbeszéd ellen, a, gyűl, a vallási gyűlölet ellen és az inkluzió mellett emelik fel a hangokat, Bosznia-Hercegovinában, mint a jajcai középiskolások, akik, megkap, akik kitüntetést kaptak bátor fellépésükért mivel ez utolsó vitánk ebben a parlamenti ciklusban az országról, hiszek Bosznia-Hercegovina, hitet teszek Bosznia-Hercegovina európai perspektíve mellett, és a bosnyákok hangja, hangjának ereje mellett az európai jövő mellett ebben az országban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tonino Picula következik. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, 2015 óta rendszeresen beszélünk a bosznia-hercegovinai éves jelentésről, nem pedig egy fejlődési jelentésről, és ez nagyon jól mutatja, hogy hiányzik a fejlődést. Tulajdonképpen regressziónak vagyunk tanúi. Hiányzik a politikai, társadalmi reform struktúrája, és az intézmények és a különböző felek közötti kapcsolat is hiányos. A választási kampány során, illetve a választások után is konfliktusnak voltunk tanúi a választási törvények miatt. Sajnos nincs tehát együttműködés, nincs megfelelő rendszer, és a választásokat követően ugyanúgy a szubszidaritást, illetve a federalizmust kerjük, mint az összes többi jelentés kapcsán. Nagyon fontos, hogy Bosznia-Hercegovina inkluzív, funkcionális állam legyen, ahol mindenki egyenlő. Sajnos a legfontosabb elemek hiányoznak a dokumentumból, és szerintem egy hátralépés történt, ezért ezt nem támogathatom. Tomásics képviselő következik. Köszönöm szépen. Sajnos az Európai Unió ugyanazokat a pozíciókat erősíti meg, mint a választási kampány során, és nem tanulunk a történelemből. A történelem nagyon jól mutatja, hogy a bosnyákok igazából nem értik a helyzetet. Az etnikai identitás gyenge, a megosztottságok pedig nem szűnnek meg pusztán azért, mert ezt kívánjuk. Az Európai Unió is hozzájárult ahhoz, hogy egy ilyen hely alakuljon ki, egy ilyen helyzet. Ez egy gyönyörű ország, egyébként itt születtem, ez pedig a, a nemzetközi közösség kísérletező helye lett. A választások során nem megfelelő incidenseknek voltunk tanúi, nincsenek politikai jogok. Köszönöm, Schaffhauser úr, egy percben. Préda kollégám még most is Európa pártiként beszél egy olyan Európáról, amely egyébként nem működik és sosem működött. Ismét, újra és újra Bosznia-Hercegovinából egy posztnacionalista országot akarnak létrehozni, és nem akarják figyelembe venni azokat a nemzeteket, amelyeknek alkotmányos jogaik lehetnének. Ez pedig csak a muzulmánok elnyomásához vezethet, és a krónikus instabilitáshoz. A nacionalista ö, beszédmodorban mindig Szerbiát ö, sújtják, az Európai Unió és a NATO Európa kultúráját, spiritualitását akarják tönkretenni, identitásukkal és nemzeteikkel együtt. Bosznia integrációja az Európai Unióba, az megint csak a nemzeti identitások csapása, vége ennek az Európának, egyébként sose létezett valójában, inkább az együttműködés, nemzetek közötti együttműködés Európáját kellene felépíteni. Köszönöm, Zofko úr, másfél perc. Köszönöm szépen, Hán biztos úr. A vasárnapi megalapodás a szerbek és horvátok között Mostárban nagyon fontos volt egy új miniszteri tanács létrehozásában, ahogy ön is, Magarini asszony is javasolta a választások után ezt a megoldást. A, a bosnyák alkotmányozó testület, vagy tanács is létre kell jöjjön, mert eh, égető válság van az országban, különösen Bihács kantonban, ahol várat magára még a működőképes állami igazgatás megerősítése. Komsics bosnyák vezető folyamatosan fenyegeti a horvát közösséget. Remélem, hogy ennek hamarosan véget vetnek ennek a fenyegetésnek, és az alkotmányon kívüli módszerek, amelyekkel Európai Uniós tagállamokat, szomszédos országok, mint Horvátország fenyegetnek, ezeknek véget vetnek. A lehető legtöbb segítségre van szükség Brüsszelből. A Daytoni szakaszból egy brüsszeli szakaszba kell továbbvinni a folyamatokat. Fajon Köszönöm, Tanya Fajon. Veselime, da danes vendarle razpravljamo. Köszönöm szépen, örülök annak, hogy ma beszámolhatunk némi előrelépésről Bosznia-Hercegovinában ha volt ország, amelynek szüksége volt EU támogatását, az éppen Bosznia-Hercegovina ma. A, az elnökség három tagjának látogatása Brüsszelben reményt adott arra, hogy elérhető lesz egy konszenzus az EU-ba vezető úton. Ha a szavak tettek nélkül azonban nem sokat érnek, selekvésre van szükség. Bosznia-Hercegovina feladata az, hogy az Európai Bizottság ajánlásainak megfelelve kormányt alakítsanak, reformokat hajtsanak végre, tovább vigyék a reformokat. Szeretnék mindenkit felhívni arra, hogy az európai választások évében ne feledkezzünk meg Bosznia-Hercegovináról, bár ez nem feltétlenül hoz politikai learadható előnyöket vagy pontokat a választások során, mégis nagyon fontos. Gondoljunk az országra, ne feledkezzünk meg róla. Trenta. Petir képviselő másfél percben, köszönöm szépen. Kedves biztos, kedves kollégák, szeretném megköszönni Préda úrnak a javaslataim elfogadását, a boszniai hercegről, a boszniai, bosznia-hercegovinai helyzetről beszélve azt kell tudnunk, hogy noha rengeteg erőfeszítést teszünk, mégsem történik valójában semmiféle előrelépés. Az Európai Parlament azt szerette volna, hogyha választási törvényt módosítják, de sajnos ez végül úgy apa torkollott, hogy még nem voltak képesek megszavazni azokat sem, akik erről dönteni voltak hivatottak. Bosznia-Hercegovina jó lenne, hogyha az Unióba beléphetne, de ehhez arra van szükség, hogy alkotmányos országgá váljon, és a Daytoni rendszer megvaló, megváltozzon. És szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy a környezetvédelem helyzete hogyan áll Bosznia-Hercegovinában. A kőolajfinomítókat az európai standardoknak meg kell feleltetni, és sajnos ami ott történik, az mindig rossz hatással van a környezetvédelemre. Szeretnénk, hogyha mindenki alkalmazná ezeket a szabályokat és standardokat. Nagyon sok a biztonsági kihívás is Bosznia-Hercegovinában, és itt szeretnék mindenkit arra kérni, hogy oldjuk meg ezt a problémát. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. 20 évvel Dayton után még nem tűntek el a háború nyomai Bosznia-Hercegovinában. Sok garancia, felhívás, ígéret hangzott el, talán túl sok, ám tettek nem igen követték ezeket ezért állnak fönn továbbra is az etnikai feszültségek, és a reménytelenség érzette egyre terjed, mindenhol érezhető. Geopolitikai érdekek játékterévé vált az ország. Egy lehetőség van, hogy kilépjünk ebből a dilemmából, egy európai perspektíva. Ehhez azonban több sokkal több kell, mint évente egy vita az Európai Parlamentben. Ehhez új dinamika kell, mely belülünk, tőlünk kell induljon, amely az embereknek, különösen a fiataloknak nyújt valamit, ahogy a tüntetések mutatják, ők várnak erre. A jegyzei diákokat, hadd idézzem, a mi nemzetikünk számára nem az a fontos, ki melyik nemzethez tartozik, vagy milyen hitet vall, hanem hogy együtt hasznos, jó, jó, jó, jó időt töltsünk egymással. Catch the Eye-ban az utolsó felszólaló következik, és kérem, hogy mindenki tartsa be a felszólalási időt. Zdrojewski úrja, szó egy percben. Prawie 25 lat temu byłem w Szarajevie. Köszönöm szépen. 25 évvel ezelőtt Szarajevóban jártam. A humanitárius segítségnyújtással foglalkozó szervezetet kísértem el Szarajevó megszállásakor. Nemrégiben pedig egy néppárti misszió keretében jártam ott, amely biztonsági kérdésekkel foglalkozott. Reméltem, hogy a 25 évvel ezelőtti helyzet nem ismétlődne meg. Sajnos azonban óriási a fenyegetettség, és nagyon is sérülékeny a helyzet. Az Európai Unió azt akarja, hogy Mobilizáljuk Bosznia-Hercegovinát, ösztönözzük, azonban ez a rendszer nem működik. Nem várhatunk, nem korlátozhatjuk erőinket egy ilyen jellegű megközelítésre. Azért, mert ez nem fog segítséget nyújtani, nem fogja megoldani a belső válságot ebben az országban. Következetesen kell megfogalmazni az üzeneteinket. Non c'è? Allora akkor Jakovcsics képviselő következik egy percben. Eh, Bosznia Hercegovina stoj. Bosznia Hercegovina. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, Bosznia-Hercegovina megállt, nem mozdul, és a, ennek a hátterében a politikusok állnak évtizedek óta követem a helyzetet ebben az országban, pontosan tudom, hogy mi történik, látom és értem azt. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a politikusok nem látják és nem valósítják meg azt, amire az embereknek szükségük van. Azt látjuk, hogy a vallási vezetők még avantgárdabb hangot ütnek meg, mint a politikusok, és ez talán némi reménysugárt hoz. Hán biztos úr erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy Bosznia-Hercegovinát közelebb hozza az Európai Unióhoz, ehhez gratulálunk. Azonban van még egy, egy kérdés, még egy probléma, a migránsok. Ugye ez pedig figyelembe kell venni, hiszen egy Európai Unió határországról van szó. képviselő. Köszönöm. Szeretném Préda képviselőtársamat mondandóját támogatni mondandóját, jó kiegyensúlyozott véleményt hangoztatott, és köszönöm a biztos úrnak, hogy tovább is fenntartjuk az európai perspektíva lehetőségét Balkán élő szomszédénk számára. Eddig nem feltétlenül voltak sikeresek e, ezek az erőfeszítések, ám ha engedünk erőfeszítésünkből, akkor az hatalmas geopolitikai hiba lenne és válságot okozna. Oroszországnak engednénk át ezt a játékteret, amely, amit nem engedhetünk meg magunknak. Ezért kérem azt, hogy a geopolitikai érdekeket és perspektívát is tartsuk szem előtt, és türelemmel segítsük a bosznia-hercegovinai reformok végrehajtását, közelebb hozva az országot az Európai Unióhoz. Mert ha nem tesszük, akkor, mint mondottam, Oroszország és Törökország veszi át a szerepünket. Zarianapulos képviselő nincs itt. Tessék. Ποια άναψαν τους εθνικισμούς στη Βοσνία και αλλού για να διαλύσουν τη Ιουγκοσλαβία. Köszönöm szépen. Nézzük. Ki indította útjára ezeket a nacionalista érzületeket a NATO és az Európai Unió? A bosznia-hercegovinai helyzet az egyik utolsó nyitott kérdés a Balkán térségében. Amerikai, NATO, Európai Uniós erők, illetve Törökország állnak a háttérben. Egyre súlyosbodik a helyzet, egyre inkább romlik, bonyolódik. Koszovó, Szerbia és más nyitott kérdések, például Törökországon nyitott konfliktusok vannak. A görög kormány és észak macedóniai közötti megállapodás semmit nem old meg, egész egyszerűen az imperialista erőknek ad továbbra is teret. A Tesszaloniki kikötő NATO bázissá alakult át, ez pedig teljes mértékben megfordítja a görög kormány által hangoztatott mítoszokat. Köszönöm. Köszönöm, Szelimovics képviselő. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm biztos úr, hogy továbbra is fenntartja a munka ütemét, nem csak Bosznia-Hercegovinában, hanem a régió egészében. Igen, egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy lelassult a választások óta a reformok üteme, várjuk továbbra is a kormány megoldását nincs, nem javult a jogállamiság helyzete, ahogy, ahogy reméltük pedig, ám vannak bátorító jelek, Hosszú és rövid távon is érzékelhetőek ezek. Rövid távon jobb a gazdasági kormányzás, láttuk ezt a helyi választások során is, a terezmus által sújtott területek is zsugorodnak, és három elnök jött el Brüsszelbe együttműködve. Életemben először láttam együtt ezt a három vezetőt. Úgyhogy rendkívül fontos, hogy fenntartsuk az európai perspektíva lehetőségét, ütemét, hiszen lehetőséget ad ez az országnak, és a reformok motorjaként működik. Köszönöm. Marias, prego, un minuto. Marias képviselő. Grazie, presidente. o ανταγωνισμός Ηνωμένων politión και Ρωσίας θα... Tisztelt elnök úr, az e- Oroszország, illetve az USA közötti verseny egyre inkább élesedik, nem oldódnak meg a problémák, az etnikai ö, csoportok békés együttérését szeretnénk elérni ebben a régióban. És ahogyan elhangzott, már korábban, 2017-ben is, igazságosnak kell lennünk, amikor megítéljük Bosznia-Hercegovinát. Óriási problémával kell megküzdeni a kormánynak, ott van a korrupció, a szervezet bűnözés, illetve a kisebbségek védelme, különös tekintettel a roma kisebbségekre. A jogállamiság fenntartását nehezíti az állami struktúra reformjának hiánya, nem oldódnak meg ezek a problémák. Egyre nehezebb, közelebb kerülnie Európához. Aletic, prego, ultimo intervento. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Én is szeretnék hangsúlyozni valamit. A stabilitás, a biztonság e, e, Bosznia-Hercegovinában kulcsa az európai biztonságnak és stabilitásnak nem beszélhetünk politikai stabilitásról akkor, hogyha az emberek nem, válto- nem választhatják meg saját képviselőiket, illetve nem, veszhet, nem vethet, vethetnek részt a választási folyamatban. Meg kell változtatni a választási törvényeket, erre mások is kitértek más. Vannak olyan területek, amelyek, amelyekkel nem foglalkoztunk. Nagyon fontos az, hogy megfelelően alakuljanak az Európai Uniós folyamatokban való fellépések. Az FC alapra gondolok, hány eurót fordítottunk Bosznia-Hercegovinában? Nullát. Mennyit használtunk fel az IPA-ból? Megpróbáltunk-e valamilyen más projektet, további projekteket kialakítani, amely segíthet ennek az országnak az integrációban? Mit tettünk? Hogyan segítettük ezt az országot? Mit tettünk a döntéshozatal tekintetében?